Buonasera. Questa nostra... Üdvözlök mindenkit. Úgy gondolom, hogy picit ünnepélyesebb hangulatban kellene, vagy kellett volna, hogy zajon ez az ülésünk, mert hogy ez az út ö, ülése ö, az Alkotmányügyi Bizottságnak, de mindenképpen a szavazó képességünk megvan. Persze érthető, hogy nem mindenki van itt a kollégák közül, mert hogy elindult a választási kampány, és hát persze az is világos, hogy a napirendi pontok nem meghatározó fontosságok az európai parlamenti választások szempontjából. Hagyj jelezzem önöknek először is, hogy a koordinátorok megtartották az ülésüket, és minden elhangzott információról majd természetesen beszámolok, mert hogy az ott elhangzottaknak kihatása van a mai témáinkra. A koordinátorok azt kilik, hogy, hogy a 166-os cikknek az értelmében járjanak el egy olyan levél formájában, amelyet majd ö, alá fogok írni, és aminek a tervezetét megkapták. Tehát ennyit az első napi rendi ponttal kapcsolatosan a bizottság úgy tekinti, hogy nincs szükség arra, hogy felvegyük a napi rendre azon állásfoglalási javaslatot, amelyet Klesz úr és Márin Löpen azon fogalmazott meg, Philip Klesz és Márin Löpen egy olyan állásfoglalára irányuló indítványról van szó, amely, illetve kettő ilyenről, amely az alapszerződésre van kihatással, és e tekintetben a mi szakbizottságunk nem rendelkezik hatáskörrel, legalábbis a dolgok ebben a jelenlegi állásában. Éppen ennek fényében most áttérnék arra, hogy Martin úrnak a dokumentumát, munkadokumentumát kívánják, hogy napirendre tűzük, mégpedig az ország, egy, egy adott országnak a ö, bizonyos részének a kiválásával kapcsolatosan nem kaptuk meg ezzel kapcsolatosan még az anyagokat, tehát még ilyen nincs a rendelkezésünkre, de ö, még közvetett módon sincs lehetőségünk arra, hogy e témában fellépjünk, tehát a koordinátok egységesen úgy vélték, hogy nincs lehetőség arra, nincs szükség arra, hogy a rendre felvegyük ezen kérdéskör, tehát egy adott régiónak a kívánását. Franz úr, a szó. Thank you. Uh, do I... Köszönöm szépen. Jól értettem, hogy ebben a bizottságban sosem lesz vita arról, amely az alapszerződés módosítását eredményezni. Nagyon hosszú idővel ezelőtt, ha jól emlékszem, az Ankel úr benyújtott egy beszámolót, amelyben azt mondta, hogy egy elnökségi rendszert kellene támogatni a miniszterelnökségi rendszerrel szemben, és hogy ezt vitassuk meg. Tehát az lenne a kérdésem, hogyha bármi kérdés, ami a szerződés, alapszerződés módosítását eredményezni, az ellen, azzal kapcsolatban nem folytathatunk vitát? Ez lenne a kérdésem. Polidáv. Dafur, mikrofonba kérem szépen. Uh, I, um, uh, no, uh, uh we can de természetesen megvá- megvitathatunk az alapszerződéssel kapcsolatos módosításokat, és úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak ez az elsődleges, legfontosabb feladata is egyúttal viszont látnunk kell a szélesebb körű összefüggéseket az Európai Unió alap szerkezetét, hiszen itt egy föderalisztikus berendezkedésű szervezetről van szó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az összes részleteket is megszemléljük, megvizsgáljuk. Én természetesen úgy gondolom, hogy a következő öt évben, amikor megvitatjuk az alapszerződést, erről a kérdésről is folytassunk egy részletes vitát, hogy milyen költségeket, illetve milyen felhatalmazásokkal rendelkezik a régió bizottsága és a gazdasági és szociális ügyek bizottsága nagy tisztelettel ezen a véleményem. Úgy gondolom, hogy jelenleg se nem az, se nem az idő, sem pedig a helyszín nem megfelelő arra, hogy egy ilyen radikális vitát kezdeményezzünk ebben a körben. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió jelenlegi szervezeteit, kormányzati szervezeteit tisztelettel kezeljük, és ugyanez vonatkozik természetesen a régiók bizottságára is. Hogyha megnézzük az Európai Unió jövőjét, méghozzá ugye városok szervezeteként tekintünk rá, és nem annyira tagállamok szervezeteként, akkor úgy gondolom, hogy a régiók bizottságának szerek szerepét felértékelhetjük, és az Európai Unió kormányzati tevékenységét is ebből a szempontból. Úgy gondolom, hogy jelenleg se nem az idő, se nem a helyszín nem megfelelő ennek a vitának a lefolytatására. Yes, thank you, Chair. Yes, I... Köszönöm szépen. Természetesen én hajlok arra, hogy egyetértek Later úrral, ő alapszerződés módosításáról beszélt ennek természetesen vannak kihatásai is, de hogyha ezt az ügyet napirendre tűzzük, a, ennek a két szervezetnek a jövőjére gondolok, akkor ez egy sokkal szélesebb körű vitát fog eredmény. Az Európai Unió természete, működése, szerkezete, felépítése, és nem hiszem, hogy most érkezett el az idő arra, hogy ezt megtegyük. Azt hiszem, hogy ezt a vitát majd a következő parlament felelősségébe kell utalnunk. Ez az eljár, nem hiszem, hogy ez az eljárás, amit itt benyújtottak a részünkre, ez lenne a megfelelő út ezen vita elindításához. Úgy gondolom, hogy a következő parlament mandátumára bízzuk ezt rá. Talán egy gyors kérdést szeretnék föltenni a tisztázás szempontjából. Az első kérdését én úgy értettem, hogy rendben van, hogy megvitatjuk az alapszerződés, hogyha ez föderalisztikus irányba mat, és nem egy antiföderalisztikus irányba. Elnézést kérek, biztos azt gondolja, hogy egy szörnyű személy vagyok, hogy ilyen kérdéseket vetek fel. Nem, nem, nem, alapjában véve én csak egy picit megpróbáltam meghúzni az ön fülét képletesen, hiszen itt egy föderalisztikus berendezkedésről van szó, a, feladatok és kötelezettségek és jogokat kell összeegyeztetnünk, és... E- Va bene, prego allora. Nagyszerű. Nagyszerű. Philip Kleiss vagyok, én ennek a határozattervezetnek vagyok az egyik szerzője, amelyet most itt letettünk az asztalra. Ez a napi renden szerepelt, természetesen felismertem ezt a kérdésnek a fontosságát, és nagyon szívesen megvitatnám ezt a két határozat tervezetet. Úgy gondolom, semmi köze nincs az Európa szkepticizmushoz, vagy a föderalisztikus berendezkedéshez. Azt hiszem, hogy ezeknek semmi köze nincs, de eltekintve az önök álláspontjától, nagyon fontos, hogy fel tudjuk mérni bármilyen Európai Uniós intézmény fontosságát, a kollégám és jó magam nyújtottuk be ezt a határozattervezetet, sőt egy további egész sor határozattervezetet is, amivel a mai napon kívánunk foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy fontos lenne megbeszélnünk ezeket a határozatokat, annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy mennyire fontos ennek a két szervezetnek a feladata, a munkája, gondolok itt a régiók bizottságára, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, és különösen ami a régiók bizottságát illeti, ez majd hogy nem megduplázza az Európai Parlamentet, mint hogyha egy második Európai Parlamentet látnánk. Itt különféle frakciók vannak, rendelkeznek a saját titkásságaikkal, munkaszervezeteikkel, és nagyon jó tudni az, hogy mik az ők, mi az ő felelősségük az Európai Parlamenthez képest. És úgy gondolom, hogy ezt a kérdést érdemes lenne tényleg tovább megvitatnunk, és mindig elolvasom a különféle álláspont tervezeteket, és nagyon sokszor látok bizonyos átfedéseket nagyon sok kettős munkát látok itt. A kérdésem az, hogy egyáltalán mi itt a hozzáadott érték, nem csak az Európai Parlament, hanem a tanács esetében is. Nagyon korlátozottnak látom ezt, éppen ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy vitassuk meg ezeket az intézményeket, egyáltalán fontosak-e még tekintettel azokra a célokra, azokra a feladatokra, amelyeket eredetileg meghatároztunk az ő részükre. Azt hiszem, hiszem, hogy kritikusan kell tekintenünk az olyan intézmények munkájára, mint a Régiók Bizottsága. Kíván még hozzászólni, Dafur. Not suggesting that we ought not to... Azt szerettem volna elmondani, most nem arról van szó, hogy a jövőjéről vitát folytassunk ennek a két bizottságnak. Az elsődleges feladatom az Európai Unión belül, vagy az EU-ban 1974 óta az volt, hogy egy készítsek egy tanulmányt a Gazdasági Szociális Bizottság számára a, arra, hogy mi a célja a jövőben, lét, létének mi a célja a jövőben. És nem tudtunk akkor sem megegyezni ebben, és úgy gondolom, hogy most sem tudnánk megegyezni az ön javaslata annak az lenne az eredménye, hogy ez a két, ez a, bizot, ez a két bizottság megszűnne, mint olyan. És az egy átfogó reformja, reform keretében az Európai Unió irányításának reformja keretében történhetne tárgyalás erről, és konzultáció kellene folytatni az összes érintettel, és nem hiszem, hogy a koordinátoroknak az lenne a véleménye, hogy az, az és szerintem az elnök a konferencián sem értene egyet azzal, hogy, a, hogy mi döntsünk egy ilyen kérdésben. És szerintem ezt az ügyet őszig félre kell tenni. Köszönöm, elnök úr, csak hogy ezzel az érveléssel folytassam. Úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy itt feleslegesen folytatunk vitát erről a két szakbizottságról. Nyilvánvaló, hogy a az egyezmény szempontjából érdemes megvizsgálni. Miért pont épp ezt a két intézményt válasszánk ki, miért nem másokat? Van-e valamilyen konkrét ok, hogy miért pont ezt a kettőt PC-zzük ki? És mindenképpen vitát kellene akkor erről folytatni, nem pedig abból kiindulni, hogy szüntessük meg, meg kell nézni ennek az intézményeknek a funkcióját és éveket. Ez nyilvánvalóan egy egyezmény kellene, hogy ezt megoldja, szabályozza, nem pedig ez a szakbizottság. Thank you, Chairman. I think this is a... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy jó alkalom a legutóbbi vitán, amikor megegyeztünk, hogy nem fogunk vitát folytatni, az AFKO bizottságnak van egy másik kihívása, és itt mellettem ül, és jó lenne, ha itt van Liz Buckle, ahogy látják, Liznek gyakorlatilag nincsen karja, így született, mert az édesanyja egy gyógyszert kapott, ez a szilodamide gyógyszer volt, amit egy laboratórium, német laboratórium forgalmazott, és mások is vannak, akiknek ilyen az állapotuk, az 50 50-es években születtek, és kezdenek idősödni, és egyre több ellátásra, gondoskodásról van szükségük az idősödés kapcsán, ami több pénzbe is kerül és tulajdonképpen azért az ő helyzetükért, állapotokért a német kormány, a Németország a felelős. Az Egyesült Királyság a német adófizetőktől 30 centet kellene, hogy kapjanak, kap, és illetve hogy 50-re emeljék ahhoz, hogy ezek a személyek megfelelő ellátásban részesülhessenek. És akkor az utolsó hozzászóló, egy, osztom a véleményét, de ez nem szerepel a napi rendünkön, és nem tartozik ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába. Más le, körülmények között lehetne erről beszélni. Azért vetem fel, mert hogyha ilyen ö, problémát nem tudnak megoldani, akkor minek van az, minek az a zászlót az ön háta mögött? Azt hiszem, hogy ez egy tagállamokat hatáskörébe tartozó kérdés, és ezt követően lehet az unió keretei között vitázni erről, de talán először is üdvözöljük a hölgyet, aki eljött ide körünkbe a mai napon, és azt hiszem, hogy erre a kérdésről kellene vitázni, csak nem most esetleg kifejezetten állásfoglalási javaslatot lehetne például tenni. Petrovics asszony. Német. Nagyra értékelem az előttem szóló szavait, és szeretnék hozzáfűzni még valamit röviden. Véleményem szerint ebben a bizottságban hozhatunk döntéseket, más szervezetek működéséről, más európai intézmények működéséről, de természetesen vonatkozik ez a régiók bizottságára és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra. Persze vitatkozhatunk arról, hogy megfelelő időpont vagy megfelelő hely itt erről vitatkozni, de arról is meg kell beszélnünk, hogy mikor foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ma láthatólag nem a megfelelő idő ez, erre, de mindenképpen azt javasolnám, hogy hogy akkor toljuk ki ezt a megbeszélést, ezt a vitát az őszi hónapokra, és szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a terem hátsó soraiban fiatal horvát tok ülnek, és nem szeretném, hogyha őket összezavarná az, hogy a jelenleg milyen módon végezzük a munkánkat. Éppen e- Köszönöm szépen, én is megpróbálok nagyon rövid lenni, de engedje meg, hogy különféle kérdésekhez viszonyuljak az előttem elhangzók részéről. Nem mintha az lenne a véleményem, hogy meg akkor tüntessük el ezeket a szervezeteket. Én azt mondom, hogy nekem aggodalmaim vannak, ami ezen intézmények hasznosságát illeti, de természetesen, ha önök igazolni tudják számomra, érvekkel alá tudják támasztani, hogy ezek az intézmények valóban hasznosak, akkor én ezt nagyon szívesen tudomásul veszem. Ez lenne a javaslatom az a véleményem, hogy a konfrontációkból sok esetben új ötletek szoktak születni, és ezzel majd az új parlamentnek kellene foglalkoznia, és igazán sajnálom, hogy itt eljárás jogi érvek születnek, hogy ezzel a kérdéssel csak a konvent tud majd foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy igenis foglalkozunk kell más intézmények, más szervezetek munkájával. Én most szeretném lezárni ezt a vitát, úgy értelmeztem, hogy az a javaslat hangzott el, hogy ezt a két határozat javaslattal nem foglalkozunk tovább. Nem azért, mert tartalmilag ellenzik, szó, szó sincs erről. Ezek rendkívül komoly és rendkívül megalapozott határozat tervezetek. és mindenképpen megalapozottak és jogosult is ezzel foglalkozni. Dafur részéről elhangzott, hogy ezt egy más környezetben kell megvitatnunk, és a mai napon ezzel nem tudunk tovább lépni, és nem hiszem azt, hogy ilyen gyorsan ki tudnánk pipálni ilyen, nagy, ilyen nagyon fontos kérdéseket most a választásokat megelőzően az Európai Parlament nem tudja megváltoztatni a Európai Unió működéséről szóló szervezet 48 a cikkeje szerint az intézményeket. Ez nem ennyire egyszerű. De hogyha egyáltalán beszélünk az Európai Unió jövőjéről, akkor természetesen ezt a témát is napirendre lehet tűzni, de a jelenlegi pillanatban, a jelenlegi helyszínen nem hiszem, hogy tudnánk foglalkozni ezekkel a határozott tervezetekkel. A többség így döntött, szeretnék két további információt adni. Egyrészt ugyebár szó van a koordinátorok munkájáról, illetve szó van itt az alapítványok elfogadásáról. Múlt év márciusában ez megtörtént. Ezek a, ezeket a szövegeket jogilag és nyelvileg is továbbfejlesztik, a tanács foglalkozik ezzel a kérdéssel, ez még egy kis időre van szükségünk, és ez azt jelenti, hogy ez év májusának közepéig kell befejezni ezt a munkát. Hogyha itt apró változtatások vannak, akkor, akkor természetesen ez nem fog nagyobb munkát jelenteni, de hogyha itt tartalmi kérdések merülnek fel, akkor természetesen szükség lehet arra, hogy a mi szakbizottságunk is foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hiszen nekünk akkor egy jelentést kell beterjesztenünk a plenáris elé. De egyelőre csak hipotézisokról van szó, hogyha valóban tartalmi változtatásokra kerül sor, és nem csak formális vagy nyelvi jellegű változtatásokra kerül sor. Főként gondolok itt a nyelvi jellegű változtatásokra akkor itt mind természetesen lépnünk kell, és az kell, hogy a szakbizottságunk foglalkozzon ez a kérdéssel. Jelenleg azonban most ezzel nem tudunk foglalkozni, hiszen előttünk van az utolsó plenáris ülés, és hogyha fölmerülnének még apró problémák, vagy más tartalmi problémák, akkor azt tudom javasolni, hogy ezt egy írásos eljárás keretében bonyolítsuk le, annak érdekében, hogy az újonnan megválasztott parlament tudjon foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, mindjárt az első plenáris ülése alkalmával, hogy ez ne húzódjon el időben, hogyha ezzel egyet tudnának érteni, akkor úgy javas, azt javaslom, hogy, hogy majd lépjünk így. Ezen túlmenően van egy további javaslat az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Ugye a, a többi szakbizottságok is megkap, megkapták ezt a határozott tervezetet, a jogi bizottság, a nő, nők bizottsága, és már született megállapodás arról, hogy ezzel a témával kapcsolatban kerüljön sor egy szemináriumra. Gondolok itt azokra a témákra, amelyek az illetékességi körbe tartoznak ez azt jelenti, hogy egy szeminárium, tehát az Európai Unió jövőjét érő kihívásokkal kapcsolatban, ez lenne a szeminárium témája. Ez egy olyan lehetőséget jelentene, hogy olyan témákkal foglalkozhatunk, amelyekkel ideig még nem sikerült kimerítőleg foglalkoznunk. Ha ezzel egyet értünk, akkor léphetünk tovább. Következő hét csütörtökén reggel 9 és 12.30 között lesz egy meghallgatás az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. ezzel kapcsolatban elegendő aláírás sikerült el összegyűjtenünk, a tagállamok száma is elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy ezt a meghallgatást megtartsuk, a jogi bizottság és az Ipari és Kutatási Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve a Petíciós Bizottság is az összes parlamenti képviselőt sok szeretettel meghívjuk, vegyenek részt. Az AFKO bizottságnak még kell kapnia egy külön meghívót erre az eseményre, ugyanis az AFKO keretében vizsgáltuk meg ezt az új intézményt, és megszülettek a módosítások is, megvitattuk ezeket a módosításokat a ügyrendel kapcsolatban. Arról van szó ugye, hogy a módszert kell meghatároznunk, és jó lenne, hogyha a mi bizottságunk néhány tagja is részt venne ezen a meghallgatáson. Az lenne a kérésem mindenki felé, hogy vegyetek részt, reggel 9 órakor kezdődik akkor.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 hogy négy órára mindenki megmondja a titkárságnak, hogy ki kíván részt venni ezen a meghallgatáson tizedikén csütörtökön, mert hogy ez által tudjuk majd a titkárságon megszervezni a tolmácsolást. Most pedig következhet az ötös napi rendi pontunk, nevezetesen az alábbi, illetve a következő ülések jegyzőkönyvének az elfogadása, február 10 és 11-e jegyzőkönyv, illetve a március tizedikei jegyzőkönyv, amennyiben nem jelentkezik senki szóra, akkor ezeket elfogadottoknak tudjuk tekinteni. Most pedig következik a következő napi pont, nevezetesen a 166-os cikke és a 195-ös cikke az eljárási szabályzatunknak. Összefoglalom a dolgokat, mint tudják, nemrégiben módosítottuk a rendeletünket, pontosabban az eljárási szabályzatot az Európai Parlamentnek, mégpedig a zárószavazásokkal kapcsolatosan és akár plenárison, akár pedig szakbizottsági ülés keretében történik a zárószavazás, úgy döntöttünk, hogy név szerinti szavazásra kerül ezekben a zárószavazásokban szó, vagy illetve sor. Tehát név szerinti szavazásra kerül sor, és Regner asszony pedig azt kezdeményezte, hogy ö, legyen lehetséges egy véleményt kapnia az AFKO szakbizottságtól azon kérdések kapcsán, amelyek a parlamenti képviselő mentességekkel kapcsolatosan. Tehát ezek a mentességi kérdéseknek a tekintetében mentesüljünk a név szerinti záró szavazás alól, és mint tudjuk, hogy ilyen esetekben, akárcsak a különböző személyeknek a kinevezésénél legyen lehetőség a titkos szavazásra. Mint tudjuk, a parlamenti képviselők mentességével kapcsolatosan a rendelkezések léteznek, és azt is tudjuk, hogy zárt ülésben történik mind a vita, mind pedig a szavazás az ilyen kérdéskörökben és amennyiben nem ez történne, akkor nyilvánosságra kerülnének a különböző felmerülő érvek, és hát tudjuk, hogy a hetes cikk hogyan rendelkezik a titkosságról, és nyilvánvaló, hogy adott esetben nem kerülhet sor a publicitásra, ugyanakkor létezhetnek olyan mozzanatok, olyan érvek, amelyek azt támasztják alá, hogy a mentességről való szavazás az történjen titkos módon és nem név szerinti szavazással. Éppen ezért szükség van arra, hogy most az mi szakbizottságunk ezt a kérdést megvitassa és fellépjen, és hát próbáljunk egyességre jutni. Tehát egy véleményt kellene készítenünk azért, hogy értelmezzük az ide vonatkozó szabályokat. Kaptunk egy levelet illetve kap, majd hát terveztünk egy levelet egészen pontosan, és majd mindjárt ezt megismerhetik a név szerinti szavazással kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazandók azon esetek esetében, amelyeknél a parlamenti képviselők egyikének a mentesítéséről van szó, tehát itt a 166-os cikk, a 167-es cikknek az első bekezdése, a 195-ös hármas bekezdése, illetve a 2-es és 7-es bekezdések. Igen, tehát a mentelmi jog visszavonásával kérdésével kapcsolatos szavazásokról a szakbizottsági tagok egy vitát fognak meghallgatni, majd pedig szavaznak. Amikor az parlament egészéről van szó, és az egész parlament szavaz, azok viszont nem vesznek részt a vitában. Tehát nekem ennek kapcsán úgy tűnik, hogy szavazni vita nélkül, az teljesen felesleges és a lehető legrosszabb megoldás. Most vagy azzal, hogy a parlament nem jogosult arra, hogy részt vegyen a döntéshozatalban, akkor nem kellene szavazni, ha pedig szavaz, akkor pedig valamilyen vitát is kellene, hogy folytathasson, hogy meghallgathassa az érveket, mert egyébként gyakorlatilag másoknak az ítélete alapján, előítéletek alapján kell, hogy szavazzanak, nem pedig tények ismeretében. Elnök úr, egyetértek eh, azzal, hogy ezt a kérdést eh, értelmezési kérdést eh, értelmezésre kell megoldani, nem pedig eljárási szabályzat módosítással. Azt látnunk kell, hogy a parlament döntése a mentelmi jogi ügyekkel kapcsolatban nem lényegiek, nem ítéljük meg az adott képviselőt, nem nyilvánítjuk sem bűnösnek, sem felmentést nem adunk neki, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy jóvá hagyjuk a plenáris ülésen a Mentelmi Jogi Bizottságnak a döntését, amely az illetékes hatóság a amikor egy tagállam kéri egy képviselő mentelmi jogának a visszavonását. Tehát valójában a plenáris ülésnek a döntése tulajdonképpen csak egy technikai mozzanat, azt a kérdést kell feltennünk magunknak nagyon komolyan, hogy elképzelhető-e egy derogáció, a, tehát egy eltérés az alapszabálytól. Tehát, hogy a plenáris üléseken ugye név szerint szavazunk, de ilyen ügyekben lehet ettől eltérni ter- kétségtelenül elfogadom azt, hogy bizonyos nemzetek esetében a mentelmi jogi ügyekkel kapcsolatos szavazás kényes, adott esetben gyakorlati szempontból káros is lehet számukra. Ezért egyetértek azzal, hogy a megfogalmazással, hogy amit a parlament elnökéhez címzett beadványban megfogalmaztak. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy a, a következő konvent esetében az egész szuverenitási kérdése a parlamentnek, illetve a mentelmi jogok, a kiváltságok, mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljenek. Az 1969-es jegyzőkönyvben szereplő kérdéseket ismételten meg kell vitatni, és végre kell hajtani majd. Elnök, úgy látom, hogy senki sem kér szót. Akkor azt hiszem, hogy hát senki nem kér szót, akkor azt mondhatjuk, hogy megállapodtunk ebben a kérdésben, és akkor a levelet ilyen értelemben fogom elküldeni az előbb már, vagy az imént már ismertetett tartalommal, és el fogom mondani, hogy egyhangú álláspont alakult ki. Ezzel gyakorlatilag a végéhez értünk ülésünknek, és eh, azt mondhatom, hogy ez az elmúlt öt év munka ebben a szakbizottságban rendkívül érdekfeszítő volt, és fontos eh, bizottságá nőtte ki magát ez a bizottság, fontos eh, munkát végeztünk, ami lehetővé tette azt is, hogy egymás között megvitassunk kérdéseket. Időnként nagyon eltérő álláspontok és viharos viták alakultak ki, de úgy gondolom, hogy ez Mindenképpen jó. Egy olyan ö, szakbizottság, ahol ö, megfelelő jogi alapokon előkészítéssel dolgoztunk és mindenkinek nagyon sok szerencsét kívánok, akik ismételten indulnak a választásokon, és mindenkinek köszönöm az eddig tanúsított együttműködést, és üdvözlöm egyébként a jelenlévő horvát fiatalokat is. Mert Horvátország végül is a legfiatalabb tagja az uniónak. És földrajzilag pedig egy olyan ország, amelyik eh, szörnyűséges eh, háborús tapasztalatokat szerzett a közelmúltban, és ha ö, eh, az Horvátország már tagja lett volna az uniónak egy korábbi időszakban, talán ez elkerülhető lett volna. Egy, fontos, hogy Európa egy béke kontinense legyen, és csak ezt tudom kívánni az itt lévő fiataloknak, és hogy ezeken a területeken aktívan szerepeljenek. Daffurnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, a koordinátorok részéről, és szeretném önöknek megköszönni az elnöki munkáját, amelyet az elmúlt öt évben fejtett ki mindig eh, nagyon eh, udvariasságot tanúsított, eh, a nagy tapasztalatai rendkívül hasznosak voltak számunkra, és a lelkesedése is sokat segített abban, hogy javítsuk a munkánknak a minőségét az Unióban. Természetesen nem mindig tudtunk egyet értenünk az elnökünkkel sem, de szeretnék köszönetet mondani önnek és munkatársainak, nagyon őszintén azért a, azokért a tapasztalatokért, amelyekkel szert az önnel való együttműködés során. Köszönöm szépen, Söflin úr! Én vagyok, ha igaz, akkor a második doajen. Én is szeretném köszönetemet kifejezni. Úgy gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző öt évet töltöttünk együtt, és egy eléggé nem szokásos szakbizottságról van szó, azt hiszem, hogy nagyon helyesen lehet azt mondani, hogy nagyon jó a minőségi munkát végeztük, még akkor is, hogyha nem mindig értettünk egyet. Én is köszönetemet fejezem ki, szerintem a szakbizottság valamennyi tagja nevében mondhatom, még azok nevében is, akik ma nincsenek jelen. Elnök, köszönöm szépen. Tehát köszönöm szépen, Daffur ön egy nagy szakértő az összes európai kérdésben, köszönöm a segítségét, és köszönöm a titkárságnak is a támogatását és segítségét. A titkárság nélkül nem tudtunk volna megfelelően működni, tehát nagyon köszönöm az ő támogatásukat. És ezzel berekeztem az ülést, viszont látásra, és remélhetőleg találkozunk mielőbb.